Kedves kollégák, egy perc múlva elkezdjük az ülést. Please take your seat. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Ogłaszam wznowienie posiedzenia.